az ülést. Szeretném együttérzésemet kifejezni, és elmondani, hogy közel állok azokhoz, közel vagyok azokhoz a családokhoz, akik a guatemalai áldozatok családtagjai. Szerdán tűzütött ki egy befogadóházban, ahol kiskorú árvák és erőszak áldozatai tartózkodtak. A kivizsgálás eredményét még várjuk, szeretnénk mi is megismerni, hogy mi volt az oka ennek az eseménynek, és hogy kik a felelősek. Természetesen ezek a gyerekek és kamaszok jobb védelmet kellett volna, hogy kapjanak. A múlt héten ünnepeltük a nőnapot, és azt kértem, az volt a szándékom, hogy ez ne csak egy retorikus esemény legyen, hiszen na, még ma is erőszak áldozatai, diszkrimináció áldozatai a nők, kényszerházasság előz, áldozatai kiszorulnak a politikából, felelős munkahelyi beosztásoktól, és ezért foglalkozunk el a nők alapjogaival. A FAM szakbizottság